So, hello dear colleagues. Now we start. I hope that you can... Üdvözlöm Önöket, kedves kollégák, akkor most elkezdjük. Remélem hallanak. És a nyugdíj jogosultságról lesz szó. A 2009-es tagok jogállásáról szóló szöveg alapján a bizottság elvégeztetett egy tanulmányt 2009 előtt és után is. Itt van körünkben Holland Blumeyer, a Blumeyer Sun cég képviseletében, és Simon Andersen, aki a Dublini University College taná, tanára, és Kocsiárik kolléga, aki a közigazgatási intézettől jött, Kretyi úr pedig a Finsz főigazgatóság főigazgatója. Először talán hallgassuk meg a most elkészült új tanulmány bemutatását. Kíváncsi vagyok, hogy mi vár ránk a jövőben. Úgy látom a papíromon, hogy Blumeyer úrnak kell először szót adnom, ő kezdi az előadások sorát. Köszönöm szépen! Holmajer asszony szót. Remélem hallanak engem. Nehezen össze a kapcsolat. Nos, megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom ezt a tanulmányt, ami arról szól, hogy az európai parlamenti képviselők 2009-es jogállásáról szóló akkor új szabályok előtt és után mi is a gyakorlati helyzet a képviselői juttatások, nyugdíjak ügyében a tagállamokban, és összehasonlításképpen az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok ide felsorolkoztatható adatait is majd megtekintjük. Nos, ha megnézik a diák vagy kiosztott anyagok második oldalát, akkor látható, hogy hogyan változott a képviselők jogállása az évek során. Önök már régen, egyesek régen itt vannak, 2009 előtt is itt voltak, ők a saját bőrükön is tapasztalják ezt. 2009-ben a tagállami parlamentekben biztosított juttatásokhoz igazították az európai parlamenti juttatásokat is. Franciaország, Olaszország és Luxemburg képviselői számára ez előnyt jelentett, a többiek számára visszalépést. 1981 óta kapnak az európai képviselők garantált nyugdíjat, a saját tagállamuktól. 1990-ben egy új típusú nyugdíjszámítás lépett életbe az egész Európai Unióban, és ez a parlamenti képviselőtöket is érintette, és végül 2009-ben lépett tehát hatályba az, amiről most is beszélünk, legalább 30 éves előtörténete volt tehát ennek is. 79 és 2000 9 között, ugye, pont 30 év telt el, és bonyolult, hosszú tárgyalások eredményeképpen ö, született meg végül is a képviselők nyugdíjáról szóló szabály. Ha a harmadik oldalt nézik, nem tudom, nem lesz elég idő minden részletet bemutatni, gondolom, ezért csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy bizonyos területeken emberek vonatkozásában párhuzamosan létezik két típusú számítás. 2009-től ez ugye egységes is lehetne, de egyes képviselők vonatkozásában akik korábban is tagok voltak, vagy újra választották őket, lehetőséget adott a rendszer arra, hogy a régi szerint folytassák a nyugdíjukat. De 2009-től már régi típusú nyugdíjazás nem történt, csak a meglévő nyugdíjak folyosítása történt a régi szabályok alapján. Azoknak, akik korábban szereztek jogosultságot. Nos, milyen kiadásokkal jár mindez. Erről talán majd a kollégám. Köszönöm szépen a szót, mondja Kocsérek Margozsáta. Én lengyelül szeretnék beszélni. Nos, a kiadásokról. A negyedik oldal szól arról, hogy milyen pénzeket fizetünk ki nyugdíj címén a különböző kategóriák tagjainak, illetve a különböző összehasonlítható nyugdíjrendszerek költségeit is megpróbáltuk itt feltüntetni. És megpróbáltunk egy projekciót is elvégezni, hogyha az önkéntes rendszer megy tovább, az mennyibe kerül, és így tovább. Nyilván ez az éle, elért életkortól is függ. 2009-től a nyugdíj kifizetéseket a képviselők, a volt képviselők saját tagállamoktól kapják. De azért látható, hogy ez mennyibe kerül az állami költségvetéseknek. Volt egy ideiglenes rendszer, ezt látjuk itt a bal oldalon, hogy milyen költségekkel járt át a nyugdíjfolyósítás az ideiglenes rendszerben, és a korábbi jogosultságok alapján történő kifizetéseknek mennyi az összege. Jobb oldalon pedig az önkéntes rendszer és az ideiglenes rendszer adatai láthatók. Mivel a régi típusút már nem állapítják meg, Itt teljesen más számítás érvényesül. 2014 óta az európai bizottsághoz került a képviselői nyugdíjak kezelésének az ügye is. Azért kellett egy ideiglenes átmeneti rendszer, amely ugye 15,6 millióba került, és ebből kb. 2,4 millió volt betudható a módosításoknak. Most, ha lehet, akkor továbbadnám a szót előadó társamnak. Karen anderson halljuk, üdvözlöm Önöket, remélem, hogy hallanak. Állítólag jelzik majd, ha nem. Nos, az előadás rámeső része arról szól, hogy összevetést adjak a képviselői nyugdíjjutatások, ról 2009 előtt és után. Nehéz ezeket összehasonlítani, mert teljesen különbözőek a rendszerek, ezért csak néhány fontosabb aspektusra koncentrálnék, amelyek egyébként a hatodik oldalon olvashatók. Az első ilyen összehasonlíthatósági tényező az, hogy a tagállamban van-e a saját képviselőkre vonatkozó külön törvény, és az európai parlamenti képviselőket ide sorolják-e egyáltalán? Tehát, hogy van-e ilyen, vagy, és ha igen, akkor ide tartoznak a parlamenti képviselők, az európaiak. Tehát, hogy hogyan működik a tagállami nyugdíjrendszer, abban van-e külön kategóriája a képviselőknek. Két típusú tagállam van. Vannak tagállamok, ahol a képviselőiknek, a saját képviselőikre külön törvény vonatkozik, és és a legtöbb tagállam, ha van ilyen törvénye, akkor az európai parlamenti képviselőit is ide sorolja. néhol nem pont ilyen a kategória, van, ahol magas beosztású állami tisztviselőkre van külön törvény. A hatodik oldal 12 európai államot és az Egyesült Királyságot és az USA-t mutatja, hogy milyen modellek léteznek az ottani képviselők jogállására, nyugdíjára vonatkozóan. Azért ezt a 12 országot választottuk ki az EU-ból, mert ezek a modellek, ezek a tipikus modellek. És hangsúlyozni szeretném, hogy ezekben az országokban van az európai parlamenti és általában a parlamenti képviselőknek külön nyugdíjtörvénye. A hetedik oldalon két ábrát látnak. Az egyik a számítási módszer mutatja, és a mögötte megbúvó elvet az említett tagországokban. A baloldali ábra az éves növekedési rátát mutatja, 2009-től számítva az egyes kiválasztott tagállamok parlamenti képviselőire vonatkozóan. Ez az accrual rate angolul, és van különbség a tagállamok között e tekintetben, de ha jobban belegondolunk, hogy mit is jelent az accrual, vagyis hogy az éves fizetés növekedés is beszámít, ez még a legnagyobb fizetés növekedés esetében is csak két os tehát nem olyan óriási arányokról van szó. Tehát vannak különbségek a tagállamok között, de összességében mindannyian egy magas jövedelem növekedési rátát építenek be a nyugdíjba. A jobboldali ábra pedig az éves fizetéseket mutatják. Ennek nincs közvetlen köze a nyugdíjakhoz, de mégiscsak van, mert a megkeresett pénz Now the figure should... ha bonyolult módon is, de tényező a nyugdíj számításban. Nos, 2009 előtt és után is látjuk ezeket az értékeket. Itt nagyobb ö, különbségeket látunk, és klaszteresedést is, de összességében óriási különbségeket látunk az új és a régi tagállamok képviselőinek fizetése között. Ami, ami a 2009-es törvényt illeti, ugye az azt mondta ki, hogy ugyanazért a munkáért ugyanazt a fizetést kapják a képviselők. Ezzel sok egyensúlytalanság ö, orvosoltatott, viszont így a tagállami MP-k és az európai parlamenti képviselők között ö, viszony is ugye új megvilágításba került. A jobboldali grafikon azt mutatja, hogy hány évet kellett minimum szolgálni képviselőként ahhoz 2009-ben, hogy valaki az új rendszerbe bejelentkezhessen. Ez persze a minimál nyugdíjhoz szükséges minimál leszolgált évek számát mutatja. Ez alacsony érték egyes országokban, valahol egy év is jogosultára tesz a nyugdíjra, máshol néhány évre van szükség. Ugyanakkor a jobb oldalon azok a tagállamok láthatók, akkor, ahol legalább 15-20 év szolgálatot várnak el attól a képviselőtől, aki nyugdíjat szeretne ilyen alapon magának. Azok a tagállamok tehát, amelyek jobb oldalon szerepelnek, egyben olyanok is, amelyeknek nincsen saját képviselői jogállásról szóló törvénye, illetve nyugdíjtörvénye, hanem a képviselőket valamilyen közalkalmazotti kategóriába sorolják be általában. A kilencedik oldalon a nyugdíjazási éveket látjuk 2009-ben, az ábra közepén van a 63 év. Ez egyben azt is mutatja, hogy ugye minél hamarabb mehet valaki nyugdíjba, annál több éven át kap nyugdíjat maradék élete során, és itt elég nagy különbségek vannak az országok között. A minimál nyugdíjba vonulási év között elég nagy különbségek vannak, az átlag a 63. Ha az utolsó oldalt nézzük, és ahol én is majd mindjárt befejezem a mondókámat, az pedig azt mutatja, a jobb oldali ábra legalábbis, hogy mennyi volt a tagállami és európai parlamenti képviselők átlag fizetése. Tehát összeveti a tagállami és európai képviselők helyzetét, 2009-es számokon, és mint az átlag fizetés százalékaként fejezik ki az ő fizetésüket. Az nem meglepő, hogy a képviselői fizetések az átlag fizetés fölött vannak. Végül is a képviselők fontos munkát végeznek, stresszes munkát végeznek, felkészültséget igénylő munkát végeznek, de ezzel együtt elég nagy különbség van itt is a tagállamok között. Tipikusan az új tagállamok képviselői juttatásai alacsonyabbak, mint a régieké. Márpedig ugye a nyugdíjszámítás alapját is a juttatások mértéke szabja meg. Összességében tehát látjuk, hogy hol vannak és mely területeken a tagállamok között a fő különbségek, mik a számítási, jogi különbségek, és mi az, ami 2009-ben egységesedett, és mi az, ami továbbra is ö, szórást mutat. Ugye főleg az a különbség, hogy van, ahol egy év szolgálat, máshol meg 15 szolgálat kell a díjhoz, ez óriási különbséget teremt, és ezen a 2009-es törvény sem változtatott, sőt, egyes helyeken a képviselői juttatások és nyugdíjak csökkenéséhez vezetett. 22 tagállamban ez volt a helyzet. legalábbis a helyi nemzeti képviselők juttatásai tekintetében. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, most átadom a szót. Zunächst einmal darf ich mich Mindenek előtt szeretném megköszönni a rövid előadásokat. Több kérdésem is van. Először is az alap előadásban elhangzott, hogy a parlamenten belül is sok vita volt arról, hogy egy saját statútumot akarunk-e saját nyugdíj szabályozással. Erről valóban nagyon hita, vita volt, végül is ez megszületett, és szerintem ez siker. A táblázatokban az is látszik, hogy az is kitűnik, hogy ez nem igazán rendkívüli. Egy-két kérdést hagy tegyek fel. Először is az önkéntes nyugdíjrendszer modell kapcsán az érdekelne, hogy a pénzügyi teher ezzel kapcsolatban eh, hogyan néz ki önök szerint mondjuk a következő tíz évben. Nem, második dolog, nem volt lehetőségem ezt tüzetesebben megvizsgálni, de nekünk azt mondták, hogy csak öt év után, tehát egy jogalkotási ciklusban kell valakinek képviselnek lenni ahhoz, hogy megszerezze a nyugdíjjogosultságot. A másik rendszerben ez egy év. Tudom, hogy ez talán más, mint a normális, szokványos nyugdíjrendszerek, de azért a helyzet az, hogy sok kollégánk gyakran csak egy jogalkotási ciklus tölt a parlamentben, itt az Európai Parlamentben, és nagyon nagy a fluktuáció minden választás után. Ezért mindenképpen kockázatot is jelent a képviselőség a saját korábbi szakmai élet ZRT-nek a feladását. Van-e valamilyen gondolatuk azzal kapcsolatban, hogy szükség van -e ezzel, kapcsolatban, ezzel összefüggésben valami változtatásra? Az önkéntes nyugdíjrendszerrel kapcsolatban is kérdeznék valamit. Először is minden tagállam befizetéseket eszközöl egy saját nyugdíjhoz, és eh, ez az önkéntes nyugdíjas rendszer erre ráépül, és eh, mi van akkor, hogyha kikerül valamelyik képviselő a nemzeti rendszerből. Ugyanis eh, több kollégánk beszámolt arról, hogy nehézségei támadtak. A második kérdés az önkéntes nyugdíjrendszerrel kapcsolatban a következő. Az önök véleménye szerint a jelenleg a parlament által eszközölt kifizetések igazságosak, vagy van-e valamilyen ötletük azzal kapcsolatban, hogy ez mi legyen az önkéntes nyugdíj rendszerrel, ugyanis ez egyre nagyobb pénzügyi terhet okoz. Másrészt két 2009-ben amikor megszületett a statitum, akkor ez egyfajta kompenzációt jelentett a több képviselőnek. Tehát mi alapvetően a véleményük az önkéntes nyugdíjrendszerről. És talán közvetlenül azt, vagy azonnal azt kérném, hogy most válaszoljanak ezekre a kérdésekre. Nem tudom, hogy hármuk közül ki először szeretne a szót, vagy esetleg Didier. Főigazgató úr, önnel sikerült megteremteni a kapcsolatot? Igen, itt vagyok. Itt vagyok. Ami az első kérdését illeti, válaszolni tudok, ami az önkéntes rendszert illeti. Ez jelenleg 20 millió eurót jelent, és 2025-re 20 millió lesz ez az összeg. Az elkövetkezendő 10 évben Tehát e, ilyen fajta emelkedéssel kell számolnunk. Nem tudom, hogy azt szeretnék, hogy most megtartsam a kis prezentációmat? Igen, természetesen nagyon örülnénk ennek, hogyha először ön tartja meg az előadását. Voilà, alors merci beaucoup. Köszönöm szépen hogy meghívtak ennek a nagyon érdekes tanulmánynak a bemutatására, amely az európai képviselők különböző nyugdíjrendszeréről szól, illetve a nemzeti rendszerekkel való összehasonlításról. Plusz információkat, a gyakorlati információkkal szolgálhatok a Parlament tekintetében, illetve az Európai Parlament költségvetésének tekintetében, mielőtt felszik a kérdéseket. Két pontra rátérnék, amelyek a tanulmányban szerepelnek, illetve a szerzőkhöz is szeretnék szólni. Először is nézzük a rendszerek méretét, illetve az éves költségeket, hiszen ez itt a szakbizottság szakterületébe vág különböző nyugdíjrendszerek állnak fenn párhuzamosan, a 2009 előtti rendszerek, ahol is vagy közvetlenül a parlament költségvetéséből finanszírozzák ezt, a francia és olasz rendszerekről van itt szó, illetve a képviselők és a parlament finanszíroz a másik rendszert, ez itt az önkéntes rendszer a 2009-es statutum alapján egységes rendszer lett, jött létre, és itt közvetlen finanszírozásról van szó. Az Európai Bizottság költségvetéséből fizetik ezt a rendszert, akár a biztosok rendszerét is. Szeretném bemutatni pár sajátosságát a rendszernek mint a tagok száma, az éves költségvetés, illetve hosszú távú adósság, amit ez jelent az, a költségvetésben. Kétszáznegyvárom olasz tag van, ami akik 1869 eurós járadékot kapnak, ez 4,5 millió évente, és egy milliós adósság. Francia tagok 250, 3,6 millió évente, és 100 milliós adósság. Azt aztán az önkéntes rendszerben 964 ember van, négy tagállamban ból jönnek ők. 2015 a havi ö, járadék. Itt nincs további járulék, úgyhogy ö, Uh... Ez 440 milliós távú adósságot jelent, 2019-ben 18,4 millió. ami a 2009-es rendszer, illeti 740 tag van, itt 503-an már aktív tagok. 2019-es költség 4,2 millió és hosszú táv adóság 568 millió euró. Tehát ezek a ö, nyugdíjrendszerek állnak fent most a parlamentben. Az ami a specifikumokat illeti, szeretnék két újdonságról beszámolni a tanulmányt illetően az első. Az olasz nyugdíjakat illeti, ahol nagyon fontos reform jött létre 2018. januárjában, 2012. januárjában az olasz parlament úgy döntött, hogy 2018 nyarán, hogy módosítják a számítási alapot, ami jövő év, következő év januárjától lépett hatályba, ez 2043 olasz képviselőt érintett az Európai Parlament, ugyan annyi nyugdíj tud aki, mint az olasz parlament. 35 kereset jött létre, illetve keresetet adtak be az Európai Bíróság felé, viszont a bíróság visszautasította ezeket a kereseteket, és felszólította a parlamentet a szabályok megfelelő követésére. Ez megint megváltoztatta a helyzetet. Második információ az önkéntes nyugdíjrendszerre vonatkozik. A tanulmány 2018-as adatokat mutatja be. Most már 2019-es adatok is ismertek és elérhetőek. Hosszú távú kötelezettségek. millió 2019-ben 101 millió az aktívák összeg, illetve 328 millió az adósság. A parlament összességében ö, 100 millió fölötti járulékot fizetett, a tagok pedig 60 millió föl, euró fölötti összeget. Azt láthatjuk, hogy a kiegyensúlyozott a rendszer, ami 92-ben jött létre a járulékok, járulékfizetést illetően. Három kérdést szeretnék feltenni a szakértőknek. Az első kérdésem a kutatás során hozzájutottak-e információkhoz a különböző nemzeti rendszerek döntéseit illetően. Itt a járulék fizetők fizetik a költségeket, illetve a jelenlegi befizetéseket fordítják a jövőbeli kifizetésekre. Milyen a második kérdésem, hogy máshol milyen megoldásokat alkalmaztak, illetve hogy a tagállamokban a több pilléres rendszerben mi a gyakorlat? Tehát állami, állami rendszert használnak-e, és ezt kombinálják-e az önkéntes rendszer, illetve van-e kötelező magán nyugdíjtésztár? Köszönöm. Herzlichen Dank, Herr Generaldirektor Kleti, für diesen Köszönöm szépen, főigazgató úr, ezt az áttekintést. Most először megint a három szakértőnknek szeretném megadni a szót. Ugye én is feltettem néhány kérdést, és a főigazgató úr is. Először éppen ezért most a szakértőimket arra kérem, hogy válaszoljanak a kérdésekre. Ezt követően pedig Lara Walters kap majd szót. Köszönöm szépen, Holmeyer asszony és Kéti úr a kérdéseket és az észrevételeket, valamint a frissített adatokat. Ahogyan tudják, ez tanulmánynak az előzetes kiadása még csak, úgyhogy még itt az adatokat fogjuk egy kicsit fésülni. Az alapvető megjegyzésem az, hogy a tanulmány az európai parlamenti képviselőkkel foglalkozott, de a tanulmánynak a központja, központi eleme az is, hogyan a tagállamok fizetik a nyugdíjakat a parlamenti képviselőknek. Az önkéntes nyugdíj rendszerrel igazából nem nagyon foglalkozott a tanulmány, de néhány adatot majd aktualizálhatunk annak alapján, amit Kreti úr elmondott. Holmér asszony egy nagyon konkrét kérdést tett fel arról, hogy az Európai Parlament valamelyik képviselője mikor válik jogosultá a nyugdíjra. A 49. cikke a végrehajtási intézkedéseknek annak is az első pontja fogalmaz a következőképpen. Az európai parlamenti képviselőknek legalább egy évig kell a mandátumok alapján dolgozni a parlamentben, ahhoz, hogy nyugdíjjogosultságot szerezzenek. Ezt követően válnak tehát jogosultá nyugdíjra. Kriti úr néhány kérdésére is kitérnék. Talán van, amit kicsit részletesebben is megnézhetünk. Persze mi a tanulmányban a tagállami rendszereket nem vizsgáltuk nagyon részletesen. Vannak tagállamok, amelyek deficittel küzdködnek, a tagállamokban különböző konstrukciók működtek egyébként is már 2009 előtt, és a nemzeti parlamentek képviselői eltérő rendszerekben kaptak nyugdíjakat. Ezekben a tagállamokban eh, a nyugdíjrendszerek rövid leírását megtalálják a mellékleteinkben, eh, elég röviden, sűrített formában, ez összesen két-három oldalnyi anyag. Köszönöm. Köszönöm szépen az elmondottakat. Lara Waters, parancsoljon. Köszönöm, Monika. Örömmel hallottam, hogy miután most a tanulmánynak az előzetes közétételéről volt szó, még van lehetőség arra, hogy ez a tanulmány részletekkel kielégítsük, vagy korrigáljuk ez talán, amiről Monika is beszélt, a híres önkéntes nyugdíja kapcsán merül fel elsősorban. Szeretném tudni, hogy megkérdezni, hogy Monika vagy valaki más kicsit fel tudná-e vázolni nekem azt, hogy miért kérték, eh, miért adtak megbízást ennek a tanulmánynak az elkészítésére. Ez egy nagyon jó áttekintést ad, csak azt kérdezném, hogy mi volt az oka annak, amiért ez a tanulmány elkészült, voltak nyitott kérdések eh, pénzügyi, nyugdíjrendszerek pénzügyi fenntarthatóságával kapcsolatban, de szeretném tudni, hogy mik voltak az okok, esetleg politikai okok. Én elég új, új képviselő vagyok, és ezért is talán nem ismerem az előzményeket. Most rátérnék eh, az önkéntes nyugdíjrendszerre vonatkozó részére a tanulmánynak. Talán tudják, vagy hallották, hogy ez igazán ez eléggé csontvázs a szekrényben, itt a parlamentben. Most kinyitottuk a szekrény ajtót, és hm, annyira megértünk, hogy rögtön vissza is csuktuk azonnal az ajtót, található csontvázak miatt. Azt hiszem, hogy több probléma is van ezzel az önkéntes nyugdíjrendszerrel. Egyrészt ugye, hogy milyen hatalmas hiány halmozódott fel, a, azután ezt a képviselők nem a saját pénzükből, hanem képviselői jutatásokból, költségtérítésekből fizetik, és a másik, ez az egész ellátási rendszer egy nagyon furcsa, furcsa, furcsa dolog, és ez problémát jelent az adófizetők számára is, hogyha világosá válik, hogy itt egy hatalmas pénzügyi hiány halmozódott fel, és a beruházás eszközésekor garantált kamatokat nem tudják továbbá garantálni. Itt egy másik tanulmány is készült, ami nagyon jól illeszkedik a mai bemutatott tanulmányhoz. De a kérdés ezzel kapcsolatban a következő, hogy az Európai Parlament valóban kötelező-e garantálni ennek a, az önkéntes alapnak a kifizetéseit, hiszen e, ugye jelenleg majdnem 350 millió a deficit, és ez várhatóan tovább fog növekedni, ez a hiány. A következtetésekben, annak, abban a jelentésben, amire én adtam megbízást, a következtetés az volt, hogy ez nem fenntartható pénzügyileg, gondolom ezzel egyet értenek, és ez az önök tanulmányában is szerepel. Az is nagyon fontos, hogy jogi szempontból nincs szükség arra, hogy a parlament továbbra is garantálja ezeket a kifizetéseket. Azt hiszem, ön is beszélt erről, és itt a a tanulmánynak a 29. oldalán szerepel is, hogy a tagállam garantálja továbbra is az önkéntes nyugdíjalapból a kifizetéseket. És aztán van egy lábjegyzet, nagyon érdekes, ami azt mutatja, hogy 2009-ben a parlament elnöksége, a bíró elfogadta ezt a felelősséget, hogy felvállalja ezt a felelősséget. De pont erre vonatkozik a kérdésem. Eh, hogyha ez az alap eh, a luxemburgi jog alapján lett bejegyezve, és ez egy általános befektetési eszköz, akkor ez azt jelenti, hogy ennek a befektetési eszköznek a vagyona csökkenhet, vagy nőhet, de semmiképpen nincs garancia semmire egy luxemburgi alap esetében. És ezt a garanciát szerintem csak akkor lehet megadni, hogyha az Európai Parlament egy szerződést kötött ezzel az alappal, és azt mondja, hogy mi parlament garanciát állítunk a kifizetések mögé. Ön végezte kutatást ezzel kapcsolatban. Persze elfogadom, hogy elsősorban nem az önkéntes alappal foglalkoztak, hanem másik rendszerekkel, de kérdezem, hogy ezzel a szerződéses kötelezettséggel kapcsolatban tud-e valamit mondani találtak-e bármit, ami egyfajta ilyen szerződéses kötelezettséget, létezik-e ilyen, találtak-e ilyen, és ha nem, akkor az parlament elnökségének ez a döntése, hogy garanciát adjanak erre az alapra, ez mire alapozódik? A bíró mire alapozta azt, hogy felelősséget vállal a, az alapkifizetéseivel kapcsolatban? Köszönöm. nagyon jó, kedves Lara, hogy a szakértőink most meghallották ezeket a kérdéseket, mi a jogalapja ennek a garanciának. Ez nagyon lényeges vita eh, volt eh, itt is eh, az Európai Parlamentben, és ez egyre intenzívebbé vált ez a vita, amikor kiderült, hogy ez az alap nem tudja már a, biz, a teljesítéseket folyam, foganatosítani. A szakértők, jó lenne, hogyha különösen az új képviselők számára még egyszer elmondanák, hogy ez az önkéntes nyugdíjalap hogyan is működik, vagy talán Kleté főigazgató úr vállalhatja fel, hogy erre válaszol. A tanulmány azért jött létre, mert annak idején a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság figyelmes lett arra, hogy a nagy költségek eh, fognak felhalmozódni a jövőben ezzel az önkéntes alapval kapcsolatban. És ez eh, nem, ebből nem profitál egyformán minden volt képviselő, hanem a képviselőknek csak egy bizonyos része. Ezért is tettem föl én a, azt a kérdést, amit most szeretnék megismételni. Mindegyik tagállam fizet a volt képviselőknek nyugdíjakat, és e, ez hogyan arányol, ehhez e, ez a rendszer hogyan arányol e, a másik nyugdíjrendszerhez. A fő igazgató nagyon részletes ismertetést adott arról, hogy van, hogy azt kérdezik, hogy milyennek a jogalapja, hogy ez a bizalom, és ezt meg kell védeni, ez olyankor került bevezetésre, ami más volt, mint a mai helyzet. Ennek a, ezeknek a korlátozásoknak az alapján további korlátozásokra is szükség volt um, annak érdekében, hogy megállja a helyét mondjuk az, az adott esetben ez a rendszer az Európai Bíróság előtt, hiszen a bíróság a bizalom védelmének az elvéhez ragaszkodna. Hát az elmúlt években vizsgálatok történtek, és az érintett képviselők szempontjából számos következménye van ennek az ügynek, és ugyanígy a parlament költségvetését is érinti. Még egy kérdésem lenne. Évekig folytattunk vitát arról, hogy minden képviselő ugyanakkor a eh, díjazásban részesüljön és ugyanannyi nyugdíjat kapjon. Itt a Belgiumban dolgozó képviselők valóban ugyanannyi fizetést és ugyanannyi nyugdíjat kapnak, függetlenül attól, hogy eh, mi a helyzet otthon a tagállamukban. Németországban az a helyzet, hogy a Bundestag szövetségi parlament képviselői magasabb eh, jövadalmazásban részesülnek, mint én itt az Európai Parlamentben. Más országokban eh, Inkább az a helyzet, hogy kevesebbet keresnek az otthoni képviselők. Itt ugyanazt a munkát végezzük, ugyanazon a munkahelyen, európai parlamenti képviselők, ezért ugyanannyi javadalmazásban kell, hogy részesüljünk, és ugyanannyi nyugdíjat kell, hogy kapjunk. A tagállamok azonban a magatartásukkal azért különbségeket idéznek elő. Lara Wolters kérdéseire, és most az én utólag feltett kérdéseimre is, akkor legyen szíves válaszoljon, főigazgató úr. Hallo? Darf ich unsere Experten? Kérhetem még egyszer a szakértőinket, hogy válaszoljanak, vagy most valami technikai probléma van? Nem elnézést, itt volt egy kis csúszás. A team különböző tagjai fogják a kérdéseket megválaszolni. Én arra a kérdésre kísérlek meg feleletet adni, amit öntett fel Holmeyer asszony, hogy az önkéntes nyugdíjrendszerhez hasonlóan milyen rendszerek működnek a tagállamokban. Van néhány példa hasonló konstrukciókra. Azt hiszem Spanyolországban létezik, vagy létezett egy ilyen, egy rövid ideig, de azt mondanám, hogy ez inkább a kivétel ezért igazából nem találkoztunk több hasonló jellegű nyugdíjrendszerrel. És most Karen kolléganőm válaszolna Lara kérdésére, hogy a DB nyugdíjrendszerek, a, mm, az ellátási rendszerek hogyan viszonyulnak ehhez. Okay, um, thanks, thanks for... Köszönöm szépen ezt a kérdést. Kicsit nehéz fejből válaszolni erre, hiszen nagyon sok országra vonatkozik a kérdés. De az igaz, hogy a tiszta DB rendszerek kimennek a divatból, hogyha mondhatom ezt leginkább az állami szférában léteznek Európában, illetve a magánszektorban a magasan fizetett menedzserek körében például. Az Egyesült Királyságban, Írországban láthatjuk ezt az állami szektorban, illetve más országokban is, ahol is az állami szektor rendszerek magukban foglalják a parlamenti képviselőket, ilyen még van, de egyre kevésbé gyakori például Ausztriában, kivezették a DB rendszert a képviselők számára, és az osztrák parlamenti képviselők, hogyha jól emlékszem, de benne van a tanulmányban, az általános rendszerben vesznek részt, ami az összes közalkalmazottat fedi. És hasonló dolog történt nagyon sok tagállamban, amelyek lecsökkentették az állami szektor nyugdíj rendszerének nagy lelkűségét legyen szó, akár DB rendszerről volt szó, akár nem. Tehát a DB rendszerről a DC rendszerre tört, tértek át, járulék alapú rendszerre, és a DB, Defined Benefitet már nem is így hívják, hanem Defined Ambitionnek, vagy akár megtartották a nevét, de nem ö, azt akarja, ami, amit régen ezt akart Hollandiában. Tehát a DB rendszerek leginkább az állami szektorban működnek. És ö, utolsó pontként még elmondanám, hogy ha bár ezek léteznek az állami szektorban nagyon sok európai országban, kevésbé nagy lelkűek most már ezek, ez azt jelenti, hogy növekedési ráta lejjebb ment, vagy a nyugdíjkorhatár növekedett, és ezek a paraméterek mind elárulnak valamit a nyugdíj szintről. A nyugdíj szint kevésbé kedvezővé vált de ez nagyon nagy általánosítás egy részletes szakpolitikai területről, úgyhogy meg kell nézzék a jelentésünkben az adott országokra vonatkozó részeket. Nagyon nagy szakirodalom van a nyugdíjrendszerek reformjáról. Köszönöm szépen! I, I think I've been given the floor. Azt hiszem, hogy megkaptam a szót, úgyhogy meg is próbálok hozzászólni, mert kék volt nálam a gomb. Elnézést kérek, de ez nem válaszol a kérdésemre. Értem, hogy... Um, egy részletes területbe kérdeztem bele, de én igazából nem a DB rendszerekre akartam rákérezni. Azt akartam megkérdezni, hogy a kutatások során találtak-e bizonyítékot arra, hogy a parlamentnek garantálnia kell az önkéntes alapot, amely 2009-ben, amelyet 2009-ben lezártak. Az Utrechti Egyetem nyugdíjakkal foglalkozó professzora szerint ez nem tűnik kötelezettségnek a luxemburgi törvények alapján, és hogyha a luxemburgi törvények ezt nem mondják ki, akkor az EP büró mire alapozza ezt a garanciát? Tehát a kutatások során találtak-e valamit, hogy az Európai Parlament és az alap aláírt van egy szerződést? A Büro azt mondja, hogy kijelentjük, hogy felelősek vagyunk, hogy garantáljuk ezt az alapot, de akkor ennek nincs jogalapja. Az lenne a kérdésem tehát, hogy az AKB és az LP bíró között van-e szerződés, vagy van-e valami megállapodás, ami alapján a parlament, a jog alapján a parlamentnek garantálnia kell ezt az alapot. Hiszen a luxemburgi törvények alapján úgy tűnik, hogy semmi sem írja elő, hogy a parlamentnek garanciát kell vállalnia. Ich würde vorschlagen, dass vielleicht die... Azt szeretném. Azt javasolnám, hogy Gondoljunk arra, hogy a főtitkár úr, Velle úr milyen válaszokat adott már többször erre a kérdésre. Ennek az alapján azért talán még egyszer rávilágíthat majd, vagy elmagyarázhatja nekünk arra, hogy mi az alapja a kortáltozásoknak, illetve hogy a képviselők bizalmának a védelme érdekében mit kell tenni. Itt ugye van egy alap, ami most tulajdonképpen a működése véget ért, és ez nem hasonlítható össze egy az egyben egy bármilyen alappal vagy befektetési eszközzel, amit fel lehet számolni, mint ahogyan 2009-ben ezzel a nyugdíj alappal is megtörtént. Kérném akkor a főigazgató urat, hogy még egyszer erre a kérdésre válaszoljon. Oui, madame la... Igen, elnök asszony. Megpróbálom felidézni hogy mi a jogi háttér, ez igen összetett. Walters asszony hozzászólását osztom, támogatom. Nem teljesen transzparens a helyzet. Honnan jön a nyugdíj jog? Az Affid 9-es mellékletéből. Ez a jelenlegi statútum előzetes szövege. Az Gerences es első cikke kimondta, hogy a statútum elfogadásáig az összes európai parlamenti képviselő, aki legalább három évig járulékat fizetett az önkéntes rendszerbe, jogosult az életéig való nyugdíj kifizetésre. Tehát a jogalap egy bürodöntés, döntés, és aztán ezt több szabály kísérte. Az egyik kimondta, hogy a képviselőnek egy harmadban kell hozzájárulni a finanszírozáshoz, és hogy a járulékokat be kell fektetni, ez az első cikk harmadik bekezdése, egy, tehát ezeket be kell fektetni egy alapba, amelyet a questorok hoznak létre. Ugyanakkor azt nem mondja ki, hogy ki fizeti a jövőbeli járulékokat. Ez a melléklet meghatározza a járulék mértékét, és azt is kimondja, hogy egy alapba kell ezt fizetni. Aztán, hogyha visszatérünk a nyugdíjalaphoz, nyugdíjalapokhoz, el kell olvasni ezeknek a statutumát. A nyugdíjalap statutumának harmadik cikke, itt egy non-profit szervezetről van szó Luxemburgi törvények alapján, de hát itt a cél az, hogy megszervezzék a nyugdíjalapot a képviselők számára, fogadja ez az alap a járulékokat, kezeli a bevételt, illetve elsősorban kezeli a kifizetéseket, mégpedig a bíró által elfogadott erre vonatkozó szabályok értelmében. azon járulékok alapján, amit a parlament és a képviselők fizettek. Itt nincsen explicit rendelkezés, ami mondaná, hogy mi történik akkor, hogyha az alap, amelyet az ASBL e nyugdíjalap gyűjtött, már nem elégséges, és sem is mondja ki, ahogy azt már mondtam, a 9-es mellékletben ugye a parlamenti alapszabály, ez a 9-es melléklet, hogy kifizeti a nyugdíjt. Tehát van jog, van jogalap, ugyanakkor ez még nem világos, hogy mi az összeg. Ugye a rendszer nem volt egyensúlyban. A képviselők a nyugdíjrendszer egyharmadát finanszírozzák, és egy adott ponton, hogyha a parlamentnek kell újra garantálni az alapot, a jogalap létezett a járulékfizetése, viszont nincsen jogalap az alap deficitjén kezelése szükséges pénzekre. Intenzíveren auseinandersetzen. Jó lenne, hogyha ezzel a kérdéssel még foglalkozna. Főigazgató úr még nem beszélt a említett korlátozásokról, és kérném a szakértőinket is, akik érdekeltek voltak, hogy ezt a jogi kérdést tisztázzák, és válaszoljanak arra az alapkérdésre, amire még nem kaptunk egyáltalán választ, egyikőjüktől sem. Arra ugyanis, amit most megkérdezek explicite, 2009-ben ugye kijött az új jog, jogállás, amely szerint a parlamenti képviselők a jövőben a nemzeti nyugdíj rendszereikbe kell, hogy betagozódjanak, és ettől kezdve a tagállamok fizessék a nyugdíjaikat. Nos, ez az önkéntes rendszer hozzáadódik az alaprendszerhez, vagy részben az alapszolgáltatást jelenti. Ez őszintén érdekelne, mert nem mindegy, hogy egy képviselő azt kapja, amit otthon kapna tényleg, száz százalékban, vagy pedig ez az önkéntes rész, ez hozzáadódik ahhoz, amire egyébként normál esetben jogosult. Ha pedig az alapellátásra kénytelen hagyatkozni a képviselő, akkor pedig úgy érzem, hogy nem eléggé átlátható ez az egész jogi struktúra. Mert a képviselői jogállás alapszövege alapvetően világos. Az elvet kimondja, hogy minden képviselő kap egy alapellátást, egy alapnyugdíjat. A tagállami rendszer szerint. De itt ebben az önkéntes modellben nem látom, tisztán a szabályokat. Jó lenne, hogyha a képviselőket jobban felvilágosítanák szakértőink, hogy hol mennyiben válik el az alapellátástól ez a második, és hol vannak esetleg ezek egymással átfedésben, és hol lehet esetleg akár harmadik forrásból magány nyugdíjat szerezni a nemzeti rendszerek különbözőségéből adódóan. Ezt szeretném, ha tisztáznák számunkra, és Lara volt ez kérdését megismételném, hogyha ezt a tanulmányt majd folytatják, akkor hát úgy látjuk, hogy milyen irányba kéne elmozdulni a kutakodással. Kérhetett a szakértőinket ismét? Hm? Köszönöm szépen. Elnézést kérek azért, hogy a korábbi kérdésre nem válaszoltam rendesen. Most kicsit csak rávágom ezt, de elég biztos vagyok benne, hogy minden egyes tagállamban volt nyugdíjrendszer. Gréti úr és én is említettem, hogy mi volt a helyzet a nyugdíj tekintetében a képviselők, nemzeti képviselők és, el, e, és az európai parlamenti képviselők tekintetében Franciaországban, Olaszországban és Luxemburgban. A, az önkéntes nyugdíj egy ö, kedvező plusz volt, ahol is a nyugdíj nem volt annyira nagylelkű, és a különböző tagállamok között nagyon nagy különbségek voltak a nyugdíjrendszereket illetően, tehát a rövid válaszom az, hogy az önkéntes nyugdíj alap egy plusz volt. Aztán röviden válaszolnék Lara kérdésére is. Ugye Kléti úr is részletesen válaszolt. Nem a mi feladatunk volt, hogy megnézzük a jogalapot, hogy a parlamentnek továbbra is kell fizetnie az önkéntes nyugdíjrendszer alapján. Ezt persze még megvizsgálhatjuk és pontosíthatjuk a tanulmányunkban, de igazából ez nem volt a feladataink között. Köszönöm. Ich glaube, dass... Lara Waltersnek lenne még egy kérdése, a jogalapra vonatkozóan, úgy látom. És ezt tényleg mindannyian szeretnénk hallani, az erre vonatkozó választ. Lara, mi a kérdésed pontosan? Nincs további kérdésem ahhoz kiegészítésképpen, amit már föltettem. Kritis úr válasza érdemi volt, vagyis az derült ki belőle, hogy jogi értelemben a parlament nem köteles ezt folyósítani. Ez egy titkársági döntés, amely egy korábbi jognak a tudatos és önkéntes folytatása, de ezt nem írja elő semmilyen jogszabály a parlament számára. Viszont ha ezt nem folyosítaná mégsem a parlament, akkor nem számon kérhető. Viszont érdekelne szakértők véleménye, hogy hát nem lehetne -e ezt beleírni a tanulmányba, hiszen a kérdés felmerül, és tisztázni kéne, hogy ezt a parlament most az adófizetőktől várja, vagy milyen forrásból finanszírozza, ha már így döntött. És Monika, ha lehet, akkor ezeket a részleteket hát tudjuk meg a szakértőinktől. Köszönöm szépen, Lara, és köszönjük a szakértőknek is, illetve főigazgató úrnak is a megjelenést. Van tehát akkor még miről tárgyalnunk, és azt kéne még tisztázni, hogy az alapellátás és a többletellátás különbsége, átfede ősége tagállamonként hogyan alakul. Ugye Ausztriában tudom, hogy volt erről egy belpolitikai ügy is, és különbözőek az egyes országokban az ön gondoskodó rendszerek keretei és az önkéntesség keretei. Jó lenne tehát, ha a szakértőink ezeket a részleteket beleírnák, a szövegbe kidolgoznák őket, mert ez továbbra sem világos, hogy ez egy önkéntes haba tortán, vagy pedig az alapellátáshoz tartozó vagy legalább részben oda tartozó rész. A kérdések jók voltak, gondolom, hogy önök is így látják, és akkor erre kérjük, hogy válaszoljanak majd, és a főigazgató urat is kérjük, hogy a jog alap tekintetében pontosabb információval szolgáljon nekünk, és fejtse ki majd nekünk, hogy a bizalom megmaradásának mik ön szerint a feltételei. Ugye az Európai Bíróság is hozott már döntést, ami ebből a szempontból releváns. És általában a bíróság döntéseit figyelembe szoktuk venni. Ha nincs több kérdés, megjegyzés, úgy látom a képviselők részéről nincs ilyen, akkor ezzel akkor a mai ülést berekeztem azzal, hogy még egyszer köszönöm szakértőinknek a megjelenést, az előadásokat, a válaszokat, és talán azt kérem tőlük, hogy akkor a felmerült pót kérdéseket majd jelenítsék meg, vagy rájuk való válaszokat jelenítsék meg még a tanulmányban. Főleg a jogalap és a bírósági döntés vonatkozásában. Köszönöm szépen nem csak önöknek, hanem a technikai csapatnak, a titkárságnak a kiváló előkészítést, és akkor ezzel elbúcsúzom. Köszönöm szépen, viszontlátásra!